szépen. Az elnök, köszönöm szépen, ezzel lezártuk a közös vitát, holnap délben lesz a szavazás. A következő ülés szak holnap kezdődik, 8